ez a téma, ez mély érzéseket, vagy heves érzéseket vált ki. Ezeket eh, a témákat igyekeztünk eh, megfelelően kezelni. López Aguilar és Döpré képviselők eh, hozzászólásaira szeretnék utalni. Az önök által felvetett témákat igyekeztünk körbejárni. Azt gondolom, hogy az eredmény amit az Európai Unió munkája is kitüntet, javít, ez mindenképpen jó eredmény. Számomra, ami nagyon fontos az, hogy ezt támogatják a rendőrök, a határőrök, a bevándorlási tisztviselők, akiknek segítenünk kell, hogy a munkájukat végezni tudják, ami nem más, mint hogy a biztonságunkat garantálják. Köszönöm King biztos úr, most a jelentéstevőknek adom meg a szót, először is Lenárs képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak, mert a folyamat kezdete óta hosszú órákat egyeztettünk a parlamentben is, a bizottsággal is, arról, hogy hogyan működhet ez, hogyan lehet javítani a javaslaton, és mindez szerencsére nagyon jó eredménnyel járt. Minden kollégának szeretnék köszönetet mondani, aki támogatásáról biztosította a javaslatot. Mind a képviselők nagy többsége a alapjogok és az interoperabilitás egyensúlyáról beszélt. Niedermüller úr mondta talán, hogy nem egymás ellen hatnak, hanem kiegészítik egymást mi is erre törekedtünk, hogyha a személyazonossággal való visszaéléssel nem fel akarunk lépni, hogyha az Európai Unió biztonsági politikáját hatékonyabbá akarjuk tenni, akkor ez jó hír. Jó hír, hogyha a rendőröknek, határőröknek, vámosoknak megfelelő eszközt akarunk a kezükbe adni, hogy elvégezhessék a munkájukat, és hát nagyon jó, hogy a választások előtt sikerül ezt tető alá hozni hogyha egyáltalán nem érdekel semmit, sen, semennyire ez a három szempont az embereket, akkor is fontos a választások előtt. Köszönöm. Milo Orka kap végül szót. Bom, duas notas finais. Uma primeira palavra para as autoridades. Köszönöm. Először is, ami a hatóságokat, a rendőri erőket illeti, ők nap mint nap kockáztatják életüket, hogy a biztonságunkat garantálják. Ami a rendőrséget és egyéb hatóságokat illeti, fontos, hogy a lehető legjobb megoldást adjuk a kezükbe, legyen az a Frontex, a vízumhatóságok, vagy nálunk a külföldi és a határügyi hatóság, a PSD és a GNR. A második megjegyzésem a zöldekkel és a kommunistákkal ellentétben. Nos, a zöldek azt mondták, hogy ezzel a rendszerrel a bűnözőket és a tisztességes embereket is ellenőrizzük. Én azt gondolom, hogy ez így rendjén való. Ha tudjuk, hogy bűnözők, akkor nem kell vizsgálni őket. Mindenki valahol keveredik, tehát ott kell nyomozást vagy vizsgálatot végezni, ahol erre szükség van. Többségben vannak a tisztességes emberek, fontos, hogy a bűnözőket így felderítsük, és büntessük, és a terrorizmus ellen így tudunk fellépni, és valójában az EU külső határait tudjuk hatékonyan védeni. Ami a kommunisták felvetéseit illeti a jogszerűséggel kapcsolatban, akkor is, hogyha már nincsenek itt a teremben, szerintük biztos nem elég fontos ez a vita, a mi célunk azt garantálni, hogy az Európai Unióban a lehető legmagasabb szinten garantáljuk az adatvédelmet, az egyéb jogokat sokkal magasabb szinten, mint olyan országokban, Kubában, Észak-Koreában, amelyeket a kommunisták védik. Ott az emberi jogokat nem tartják tiszteletben, és mindenféle adatokat begyűjtenek, önkényesen tartóztatnak le embereket, például egy adott politikai vélemény miatt, vagy egészen egyszerűen eltűnnek az emberek. Mi, európai képviselőként a jogszerűség és a biztonság betartását akarjuk garantálni. Melo. Köszönöm, Melo képviselő. Ezzel lezárom a vitát. A következő napirendi pontunk közös vita az áprilisi második plenárison lesz erről szavazás. A következő napi rendi pont a Nibler jelentés a szerkezetalakítási, fizetésképtelenségi és mentesítési járások hatékonyságának növelése. Az előadónak adok négy percet. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Először is köszönöm az árnyék jelentéstevőknek a munkáját, támogatását az anyaggal kapcsolatban. Azt hiszem, ami a szerkezet átalakítási, preventív szerkezet átalakítása vonatkozó jelentést illeti. Ez egy mérföldkő arra, hogy a vállalkozást, vállalkozó kedvet javítsuk Európában. Évente 2000 cég megy csődbe, 1,7 millió munkahely, munkahely szűnik meg, és az, az alapított vállalkozások 50%-a nem éli túl az 5 évet. Támogatnunk kell a kedvet. Hogyha megnézzük a szerkezet átalakítást olyan vállalkozások esetben, amelyek pénzügyi nehézségekbe ütköznek, akkor jó úton haladunk. És hogyha a startupokat is támogatjuk, amikor az első lépéseket sajnos nem tudják olyan sikeres teljesen lezárni. Tehát, hogyha segítünk nekik, akkor tettünk valamit azért, hogy elkerüljük azt, hogy a kudarcot stigmának tekintsék, mint ahogy ez Európában gyakran tekintik. Hogyha a fiatalok önálló vállalkozásba kezdenek, ez is, ez is benne van a pakliban. Nem volt egyszerű a e, kezdet, 28 tagállamon nagyon különböző szabályozások vannak a szerkezetet alakítással kapcsolatban, vannak olyan tagállamok, amelyek ezt nem ismerik, mint Szlovákia, Horvátország, Magyarország, Magyarország. Vannak olyan országok, ahol ez nagyon szigorú feltételekhez kötik, mint például Németországban, és aztán vannak olyan országok, ahol a szerkezet átalakítás nem olyan nehéz. Franciaország, Belgium, Nagy-Britannia és más országok és emellett a szerkezet átalakítás különböző kultúrákon alapszik. Számos olyan ország van, amelyekben, mint nálunk, Németországban például, ahol a szerkezet átalakítások esetében, a csődeljárás esetében eh, a hitelesek kielégítése az elsődleges cél, míg más országokban arra is helyeznek hangsúlyt, hogy maga, magát a vállalatot meg lehessen menteni, és a munkahelyeket meg lehessen menteni. Ami most ebben az irányelvben, de amit most tervezünk a preventív szerkezet átalakítással kapcsolatban, ez a két, különböző, a két kultúra pozitív összekapcsolása három részre tagozódik a jelentés. Az első a korai figyelmeztető rendszer létrehozása, amit a tagállamoknak kell bevezetni, aztán a következő második fontos rész, ez a preventív szerkezet átalakítással foglalkozik, a harmadik pedig a e, mentesítése. Ami a korai figyelmeztetést illeti, a tagállamokban ezt be kell vezetni, ez jó szerintem olyan eszközök, e, amelyekkel e, a vállalkozások korán felismerik azt, hogy mikor jön el az a pont, hogy szerkezet átalakítást kell végrehajtani. Egyes országokban van ilyen, máshol nem. Ami a preventív szerkezet átalakítást illeti, itt fontos volt számunkra, a parlament számára, hogy kiegyenlítsük a részes feleke, érdekeit, az adósok és a hitelezők érdekeit. Jó javaslat volt a bizottság javaslata, de ez nagyon is az adósokra koncentrált, és most változások merülnek fel annak követ, köszönhetően, hogy változtatunk a jelentésen és szeretnénk világosabbá tenni azt, hogy a résztvevőknek mi a szerepe a preventív szerkezet átalakítási eljárás során. Például meghatároztuk azt, hogy egy szerkezet átalakítási eljáró csődeljáró konkrétan mikor, hogyan vesz részt ebben az eljárásban, aztán a munkavállalók részvétele, munkavállalók jogai, munkavállalók érdekképviselete. Szerintem jó munkát végeztünk, és a részletekbe menően is, és végül pedig, ami a mentesítést illeti, itt egy nagyon jó kompromisszumra jutottunk, és a tervek szerint három év a három éven belül történhet meg ez a mentesítés, hogyha ennek megfelelően lépnek fel. Köszönöm szépen, remélem mindenkit meg tudtam győzni, hogy egy vállalkozást indítson, és most elveszik a hozzászólótól a mikrofont. Köszönöm szépen Nibler asszonynak, és King biztos következik. Tisztelt biztos úr, tisztelt képviselők! Holnap fogunk a fizetésképtelenségi irányelvről szavazni. Két célja van ennek. Egyrészt ugye a tisztességes vállalkozóknak második esélyt adni, hogyha csődbe ment a cégük. A tőke szabadságát, illetve a szolgáltatásnyújtás szabadságát is megvalósítjuk az európai megközelítésben. Ugye láthattuk, hogy milyen akadályokat jelentenek a nemzeti szabályozások három területen, szerkezet átalakítás, fizetésképtelenség, mentesítési eljárások. A kimentési kultúra alapvető fontosságú a gazdasági növekedés szempontjából, és szeretnék összetett mondani Néber asszonynak és az árnyék előadóknak is, hogy ideig eljuttatták az ügyet. Ez az irányelv minimális harmonizációs rendelkezéseket fogalmaz meg oly módon, hogy a nemzeti preventív mechanizmusokhoz hozzáférjenek, másrészt a tisztességes, fizetőképes, bár eladósodott vállalkozók második esélyt kapjanak a teljes adósságmentesítés után három évre az a szerkezet átalakítási eljárásokat is szeretnénk ezáltal lerövidíteni. Így a befektetési és munkahelyteremtési lehetőségek javulnának Európa szerte, kevesebb munkahely szűnne meg, és a nem teljesítő hitelek száma is csökkenne a vállalkozók helyzete javulna, hiszen hogyha újra vállalkozni akarnak, akkor támogatnunk kell őket. Kérem, hogy önök is támogatják majd ezt a javaslatot holnap a szavazás során. Köszönöm. Köszönöm, biztos úr. Kálvé Sambon képviselő két percet kap a hozzászólására. Köszönöm, elnök úr. biztos úr, King biztos úr, köszönjük, hogy bemutatta a parlament ezen komoly joganyagát. Ez új tendenciát vezet be azzal kapcsolatban, hogy Európában a kockázatot hogyan kezeljük, és a vállalkozási kedvet hogyan kezeljük. Azt gondolom, hogy közeledünk ahhoz, amit Amerikában már régóta alkalmaznak. Nagyon sok vállalkozás megy csődbe, évente 7 millió munkahelyet veszítünk el. Miért is? Mert gyakran túlságosan merevven alkalmazzuk a szabályokat, és csak könyvelési szempontból közelítjük meg azt, hogy egy vállalat hogyan működik. Úgy gondolom, hogy rendkívül fontos ez a mostani jogalkotási anyag, mert ez közvetlenül kihat arra, hogy a társadalmunk, európai társadalmunk legaktívabb tagjai hogyan tevékenykednek, és kihat az érintett vállalatokra és a munkavállalójukra. Fontos, hogy a szerkezet átalakítási fizetésképtelenségi megközelítéssel hitelesebb legyen pénzügyi szempontból a piac, nagyobb legyen a pénzügyi stabilitás a határon átnyúló beruházók számára is. Így lehet a határokat felszámolni. Ez Európa jövője. A az életképes vállalatokat, amelyek nehéz pénzügyi helyzetbe kerülnek, így lehet továbbvinni. A jogszabályokat szigorúan alkalmazó hatóságokról beszéltünk, de nagyon fontos megvédeni a munkavállalókat, és így, hogyha a vállalatok második esélyt kapnak, és az ott dolgozók is, így nagyobb esélyt kap a túlélésük, mint hogyha ezen vállalatokat felszámolnánk. Köszönöm, Kávésambon képviselő. Mártán képviselőt nem látom a teremben. Szvoboda képviselőnek adom meg a szót három percben. Vážený pane předsedající, vážený pane komisaři, Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, gratulálni szeretnék Nibler képviselőnek kiváló jelentést ért. A megelőző szerkezet átalakítás természetesen rendkívül fontos eszköz az európai vállalkozók kezében. Ha egész Európára vonatkozóan vezetünk be szabályokat, ez mindenképpen rendkívül kedvező lesz a, az alapszabadságok, a vállalatok szabad áramlása szempontjából. Így jobban tudjuk védeni a kis és középvállalatokat. Az összes vállalatok 99%-át teszik ők, ők ki, és gyakran nincsenek túlságosan erős pénzügyi helyzetben. Tehát ez egy hozzáadott érték. A minimális harmonizáció szintén azt biztosítja, hogy a tagállamok kellő mozgástérrel rendelkeznek, hogy a szabályokat a saját üzleti kultúrájukhoz kiigazítsák. Ami a hitelező, adós kapcsolatait illeti, ezek rendkívül érzékenyek emberi szempontból. Tehát ez egy rendkívül érzékeny kérdés nálunk a Csehköztársaságban. Saját tapasztalatomból tudom, hogy nem kell minden adóst megbüntetni, mert nem mindig felelős ő az adósságáért. De fontos, hogy a hitelezőknek eszköz legyen a kezükben, hogy hatékonyan visszaszerezzék a hitelezett összeget. Ebből a szempontból jó kompromisszum ez az anyag, mindkét érdeket képviseli, a hitelezők és az adósok érdekeit is. Ezért támogatom ezt a jelentést. Köszönöm. Köszönöm szépen Szoboda kollégának. Koferáti képviselő következik. Grazie, signor Presidente. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt biztos úr, a kezetektől fogva nagyon uh, hasznosnak és pozitívnak találtuk az Európai Bizottság szándékát. Erről az irányelvről holnap fogunk szavazni ugye hosszú válságot élünk meg, és a gazdasági válság következményei velünk vannak. Minden olyan jogi eszközt létre kell hozni, amelyek megkönnyítik a szerkezet átalakítást, megmentik a reálgazdasági tevékenységet, és segítséget nyújtanak a fizetésképtelenség esetén. Így módon megmenthetjük a munkahelyeket, és a drámai szociális hatásokat megakadályozhatjuk hosszú tárgyalások eredményeképpen jött létre ez a javaslat a parlamentben, aztán a parlament és a tanács között. Voltak nagyon kényes kérdések, de ez a tárgyalás hasznos volt. Úgy gondolom, hogy a legsérülékenyebb, kiszolgáltatottabb embereket támogatni kell a vállalatátalakítások során. A szerkezet átalakítási terv nem csak a pénzügyi aspektusokkal foglalkozik jó esetben, hanem kiterjed olyan kérdésekre is, amelyek a vállalat szervezését, szervezetét illetik. Hiszen időnként a szervezeti modellt kell megváltoztatni, mert amiatt alakult ki a válság. A nehéz helyzetbe került vállalatok esetében a munkavállalók fizetése, és a munka feltételek is szóba kerülnek. Ugyanakkor figyelembe kell venni azt is, hogy milyen minőségű munkát, tevékenységet veszít el a társadalom fontos a munkavállalók átképzése, továbbképzése, illetve a kapcsolatrendszer a vállalattal. Úgy gondolom, hogy jelentős előrelépés történt ezzel a javaslattal, és ezért eh, szívesen mondok eh, köszönetet eh, az előadónak, különösen a hosszú trilógusban végzett munkáért is. Nagyon fontos volt, hogy a munkavállalók véleményét meghallgassák az átalakítások során, és ez kötelezően jelenjen meg a javaslatban. Ez fontos hiányosság jó szabályozás esetében számunkra. Úgy gondolom, hogy lehetséges hitelezőként is figyelembe kell venni mindenkit, a munkavállalókat is egy nehéz helyzetbe jutott vállalat esetében. A munkavállalók által nyújtott segítség is megfontolandó. és preferenciális bánásmódra van szükség a munkavállalók követeléseinek tekintetében, és ez nem lehet a tagállamok jogosítványa, európai szinten kell szabályozni ezt. Tehát voltak kihagyott lehetőségek ebben a javaslatban a jövőben vissza kell térni majd erre, hogy a vállalatok és a munkavállalók érdekei még egyensúly, kiegyensúlyozottabban érvényesüljenek. Köszönöm szépen Koferáti úrnak, Szosznyász úr, egy percre. Köszönöm szépen. kérdezem, hogy hol fognak pénzt keresni, pénzt találni erre, hogy megmentsék eh, ezeket a vállal, eh, vállalkozásokat. Van valami gazdag nagybácsi? Gondolom, hogy nem a saját eh, napi díjából fizeti ezt majd, hanem az adófizetők pénzéből. Akkor jó, egészséges vállalkozásokból, jó vállalkozásokból, profitábilis vállalkozásokból irányítják át a pénzt olyanoknak, akik megbuktak, kudarcot vállattak, hogy megmentsenek még egy nem hatékony vállalkozást, és ehhez feláldozzanak, feláldozzák a pénzét a jól működő vállalkozásoknak, ráadásul ez igazgatási költségekkel is jár. Hát ez nem valami bölcs, mert a közpénzek felhasználását feltételezi ezzel gyakorlatilag az egyik csoportból a másikba eh, eh, irányítják át a pénzt, és mindenki az eh, administratív apparátust használ. Radev képviselő következik. Köszönöm szépen, képviselő úr, kedves kollégák! Köszönjük Nibler asszonynak a jelentését ami a második esélyt, a preventív eh, szerkezet átalakítást, eh, illet, illetve a mentesítési eh, szabályozást, ami a csődejárással kapcsolatos hatékony eljárást illeti, ez egy jó üzleti környezet alapköve. Ez segíti a munkahelyek teremtését, korlátozza a munkahelyek el, megszűnését, a nem teljesítő hitelek számát csökkenti, növeli a foglalkoztatást, és ez a cégek gyakran a cégek érdekeinek érvényesítése sokáig tart, korlátokba ütközik, és ez az egész piacot, piac működését megnehezíti és megnehezíti a határon eh, átnyúló eh, vállalkozásokat. Évente 1,7 millió ember eh, men, veszti el a munkahelyét csődeljárások miatt. A KKV-knak segít ez az eljárás, ezek a második esélyből és az alapelvekből, a szerkezet átalakítási alapelvekből részesülhetnek, előnyt kaphatnak, és a kötelezettségekből fel lehet menteni a vállalkozásokat a mentesítési eljárásnak köszönhetően, csökkenteni lehet a nem teljesítő hiteleket a bankok mérlegében, és ezeket a szabályokat természetesen a fogyasztókra is érvényesíteni kell. Ezért én azt gondolom, hogy a tagállamok figyelembe fogják venni az ajánlást, és a túlzott eladósodással szemben felvesszük a harcot, annak érdek, úgy, hogy rövidebb és gyorsabb csőrejárási szabályokat fogadunk el. Köszönöm szépen. Rádáv úr megengedt Szosnyás úrtól egy kártyás kérdést. Szosnyás úr kíván kérdezni. Bitte. Az, es, az én kérdésem a következőképpen hangzik. Hogyan eh, kívánja úgy beindítani a gazdaságot, hogy lehívják a pénzt, a pénz ide-oda eh, megy, de ezt valahol meg kell keresni. Meg akarja menteni a csőd előtt álló vállalatokat, azonban ez egy óriási kockázat. Van ennek értelme? Radef úr válasza. hogyha egyértelmű eljárások és szabályok vannak, akkor ez sehet nekünk még egy részleges, segíthet még egy részleges mentesítéssel is az, hogy meg lehessen tartani a KKV-kat, illetve az ott lévő állásokat, mert ez a hitelezők és az adósok érdeke is egyaránt. Köszönöm szépen, Rádev úr. Most az Európai Bizottság nevében King úr beszél. Chair, honorable members, um, thank you for this debate. Elnök úr, tisztelt képviselő, köszönöm ezt a munkát. Azt hiszem, hogy nagyon fontos munkát végeztek. Az Európai Bizottság nevében arra kérem őket, hogy szavazzák meg holnap ezt a jelentést, ami minket illet, mi mindennek teszünk annak érdekében, hogyha egyszer lezárja az eljárást a tanács a maga részéről, akkor az irányelvet a tagállamok minél gyorsabban és hatékonyabban átültessék a gyakorlatba. Köszönöm. Fintank. Köszönöm szépen, King biztos úrnak, és a vita lezárásaként Nibler asszony kap szót. Köszönöm szépen, szeretnék először is a bizottságnak King biztos úrnak és a kollégáimnak is köszönetet mondani, akik nagyon sokat tettek ezért a dossziért. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy a kompromisszum nagyon jó, és mindenképpen azon leszünk, hogy az európai vállalkozók kedvet támogatsuk, és sokat tettünk ezzel a lépéssel ezért. Nagyon sok tagállamban rengeteg tehetséges ember van, úgy gondolom, hogy a fiatalokat is motiválnunk kell arra, hogy vállalják a kockázatot, és alapítsanak vállalkozást, és pontosan ezt szolgálja ez az irányelv, amely a nehézségek esetén könnyebbé teszi azt, hogy valaki váltson, és hogy újabb esélyt kapjon. Az a kollega, aki kétszer jelentkezett, és azt mondta, hogy ide-oda tologatják a pénzeket. Itt nem arról van szó, hogy állami pénzek folynak ebbe az újra struktúrálásra, itt igazából megpróbálunk intelligens megoldást találni, például az adósságot átütemezni akkor, hogyha egy vállalkozó nehézségben van. Ilyenkor segíthetünk nekik, és pont ezt szolgálja ez az irányelv, és ezért örülök annak, hogy így az európai vállalkozók oldalán állhatunk nem csak állami fellépésre van szükség, szükség van a vállalkozókra is, akik munkahelyeket teremtenek, kockázatokat vállalnak, befektetnek, és fontos a keret számukra, hogy ezzel segíthessünk számukra. Szerintem jól elvégeztük a munkánkat, és remélem, hogy holnap ezt a jelentést nagy többséggel elfogadjuk. Nagyon sok minden van az jelentésben, amely a munkavállalókat támogatja. Koferáti úr mindig eh, szükség van a vitára, hogy hogyan lehet jobban támogatni a munkavállalókat, de nagyon sok információs, konzultációs lehetőség volt ezen javaslat eh, kapcsán, és eh, úgy gondolom, hogy jó ez a megközelítés, amit alkalmaztunk. Remélem, hogy mindenki támogatja majd ezt a jelentést holnap. Elnök, köszönöm szépen Nibla asszony, ezen el ezt a napirani pontot lezárjuk, és holnap lesz majd a szavazás erről. A következő jelentés egyes online közvetítésekre, valamint televíziós rádiós műsorok továbbközvetítésére alkalmazó jog, szerzői jogok és szerzői joggal szomszédos jogok gyakorlása. Szoboda úr kap szót négy percre, mint jelentéstevő. Vážení pane předsedající, vážení pane komisaři. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr, nagyon örülök, hogy szavazhatunk a nem könnyű tárgyalások eredményéről. Mindenkinek szeretném megköszönni minden intézmény részéről a részvételt a tárgyalásokban. Köszönöm a türelmes munkát, és hogy sikerült megállapodásra jutni. Különösen Nibler kolléganőnek köszönöm a, a munkát. A digitális egységes belső piac, a bizottság és a parlament számára is prioritás. Eltért egyébként a parlament álláspontja a bizottságétól, és a mi feladatunk az volt, hogy a kollégák többségét képviseljük a folyamat során. A parlament úgy véli, hogy azokat kell támogatnunk, akik műveket hoznak létre, és a hosszú távú projektjeik érdekében gondoskodni kell az ő hátterükről. Azt hangsúlyoztuk, hogy az európai kultúra sok színűségét kell megőriznünk. És az európai szerzők megfelelő feltételeit kell biztosítanunk ahhoz, hogy tudjanak dolgozni, alkotni és a különböző műsorszórok létének hátterét is meg kell teremtenünk a digitális technológiák fejlődését figyelembe véve egy biztonságos környezetet kell kialakítanunk, hogy a vállalkozások működőképesek legyenek. A származási ország elvét ezért vezettük be. Ennek az elvnek az alkalmazása olyan esetekre korlátozódik, ahol a jogoknak a rendezése elfogadható a parlament számára is a hír, illetve online szolgáltatások terén. Úgy gondoljuk, hogy ez kiegyensúlyozott megoldás, illetve a műsorszórók számára, és az interneten a programokat nézők számára is megfelelő, illetve szélesebb választékot teremt. A fogyasztók több műsorhoz jutnak így az EU területén. A parlament továbbá azt kérte, hogy közvetlen bevételi lehetőséget biztosítsunk, amit jelenleg a műsorszórok még ki kell, hogy alakítsanak, és e- ennek érdekében az irányelvet is tovább kellett fejlesztenünk igyekeztünk megfelelni ennek a kihívásnak, tehát ezért lesz végül irányelv rendelet helyett. A szabályok végrehajtását pedig a szerzőjogok tiszteletben tartása mellett kell megvalósítani, és a cél az, hogy a szerzők joga érvényesüljenek, valamint, hogy a fogyasztók jó minőségű műsorokhoz juthassanak. Úgy gondolom, hogy a megállapodásunk egy kiegyensúlyozott elképzelést tükröz, egy jó kompromisszum, és előre visz bennünket, amennyiben változnának a keretfeltételek, biztosítja a felülvizsgálat lehetőségét. Tehát minden kollégát arra kérem, hogy a holnapi szavazáson támogassa ezt a megállapodást. Köszönöm szépen, Szoboda úr. Most um, három percre Warnason következik. Köszönöm az Európai Bizottságnak, hogy segítette a kultúra tagállamok határaitól független elérésének megvalósulását, hogy az online szolgáltatások terjednek, úgy érezzük, hogy a közvetítések akadályozása háttérbe kell, hogy szoruljon. Nagyon fontos a kulturális ágazat egészsége szempontjából, hogy a az előállított tartalom fölött némi ellenőrzést továbbra is gyakoroljanak. Ez fontos a fogyasztóknak is, hiszen bizonyos programok elérhetővé válnak Európa szerte majd. Ez jó a producereknek, a tartalom előállítóknak, illetve a fogyasztóknak is. A tájékoztatás és a hírek sokkal elérhetőbbé válnak majd, és így színvonalas híreket és médiát kaphat mindenki Európa szerte, ez nyilván a média ágazatnak is jó. Éppen ezért a megbízható információ európai szintű sugárzását támogatnunk kell, mert csak azért is, mert így hasonlóan látjuk majd a aktuális híreket. And this is also a positive move for Úgy érzem, hogy az online fogyasztók számára ez nagyon nagy javulás lesz. Remélem, hogy ez a jogszabály lehetővé teszi majd, hogy a progresszív haladó erők Európában a kultúrát is határokon átnyúló módon sugározzák, miközben a szerződéses jogokat a kulturális szabadsággal összeegyeztethetik. Ezeket a határokat az emberek között le kell bontani, erről szól Európa. A közös műsor sugárzás egy közös európai élményt is jelent, éppen ezért ezt az ágazatot erősítenek kell, amely a fogyasztókat Európában mindenhol eléri. A szerzői jogok vonatkozó jogszabályok esetében pontosan a tartalmat létrehozók, az írók, a szerzők nem szabad, hogy háttérbe szóruljanak tisztességes elbánásmódot és tisztességes ellenszolgáltatást kell, hogy kapjanak, meg kell fizetni az ő munkájukat, hiszen az nem helyes, hogyha mások munkájából aránytalanul nagy hasznot húznak a műsor közvetítők vagy szolgáltatók akik kulturális javakat hoznak létre, fontos, hogy ebből élhessenek, a jövedelmüket garantálni kell. Ha nem így lesz, akkor az ágazat sokszínűségét kockáztatjuk végezetül, tekintsünk a jövőbe. Az Európai Bizottság remélhetőleg az európai műsorszórás és közvetítés elég gördített akadályokat folyamatosan lemondja. Ugyanakkor ezt nem érhetjük el anélkül, hogy a független tartalomszolgáltatókat ne támogatnánk. Nem csak támogatni, hanem védeni is kell a kultúra sokszínűségét, ehhez pedig arra van szükség, hogy ne kevés nagy szervezet domináljon. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen a bizottság nevében King biztos úr kap szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Örülök annak, hogy beszélhetünk a politikai megállapodásról ezen javaslat esetében. Úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos része ez az egységes digitális piaci stratégiának, és a kollégáim nevében hadd köszönjem meg az előadónak és minden képviselőnek, aki részt ebben a munkában, hogy elértünk idáig. Ezzel sokkal többet tehetünk az európai Műsorszórok által sugározott tartalmak érdekében. Így több program elérhető lesz több ember számára az Európai Unióban. Ez jó lesz azok számára és akik külföldön élnek és szeretnének szülőhazájukkal kapcsolatban maradni, és ez hasznos lehet számos nyelvi kisebbség számára is. Ugyanakkor ez a szöveg biztosítékot ad a jogokkal rendelkezőknek is. És a műsorszorok az online hozzáférést könnyebbé tehetik, a szükséges jogok beszerzését is ez könnyebbé teszi, és új szabályok jönnek létre a, a, a szerzőjogokkal rendelkezők számára is. Holnap lesz a szavazás erről a kérdésről. Sajnálatosnak tartjuk azt, hogy az eredeti jogi alapot, a 104-es cikket a 62-essel váltották fel, majd a bizottság ezzel kapcsolatban egy nyilatkozatot kíván tenni. Elnök, köszönöm szépen, King biztos úr. A vita végén Szoboda úr kap most szót két percre. Elnézést kérek, mondja az elnök. Nagyon előre szaladtam. Buzek urat nem láttam. Nem láttam, és ezért Butoné kollega következik. Merci, monsieur le Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném megköszönni kollégámnak, különösen Nébler asszonynak a kiváló munkát. A bizottság, illetve az intézményközi megállapodás keretében. Jobb hozzáférést biztosít a rádió és tévéműsorokhoz ez a megállapodás, és ennek az előnyeit az állampolgáránk élvezhetik majd, miközben a szerzői jogok is érvényesülhetnek. Az eredeti rendeleti javaslat, ami most irányelvé alakult, mozgásteret biztosított a tagállamoknak. A származási ország elve a műsorok, illetve a az aktuális tartalom finanszírozását, illetve közvetítését hatékonyabbá teszi. A területi jogok a kultúra bázisát adó értékek adták ennek a munkának az alapelvét, és így eh, megvalósulhat ez a rendelő, eh, rendező elv. A közvetlen bevétel pedig egy problémás helyzetet rendez, vagyis a közvetítőknek a helyzetét teszi egyértelműbbé, és a jogbiztonságot szolgálja. Az irányelvre irányuló javaslat fontos a polgáraink, illetve a jogtulajdonosok jogosultak, illetve a színvonalas műsorok miatt is köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig a spontán hozzászólások jönnek. Nibler asszony kért szót. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Az előadónknak és szabadsági elnökünknek szeretném megköszönni azt, hogy rengeteg triológus ülést véget, végigült és jól letárgyalt. Szoboda úr nélkül soha nem jött volna létre ez a megalapodás. ezért szerettem volna hozzászólni, de azt is szeretném elmondani, hogy a tévé és rádióprogramok biztosítása interneten könnyebb kell, hogy legyen, de nagyon fontos az, hogy igazságosak legyenek a feltételek. Szerintem ezzel az irányelvvel sikerült egy jó egyensúlyt létrehozni az európai filmalkotók számára, de a fogyasztók számára is. Én azon voltam, hogy a koprodukciók esetében is a származási ország elve ne érvényesüljön, itt ezt vegyék ki ebből. Nagyon fontos itt a finanszírozás. Európa nem csak egy piac, hanem a kultúrák sokszínűsége is, és szerintem ezzel pontosan ezt fogjuk elérni. Az elnök megszakította a hozzászólót. Köszönöm szépen, Nibler asszony, ennyi volt a spontán hozzászólalás. Most pedig a bizottság nevében King biztos úr jön. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr az, hogy rövid ez a vita, nem jelenti azt, hogy ne lenne fontos a téma. A kettőt nem szabad összekeverni. Nagyon fontos javaslat ez ugyanis, amely hozzájárul majd ahhoz, hogy a televíziós és rádiós műsorok tovább közvetítése könnyebbé váljon Európában, és ezzel a digitális belső piac kiteljesedhet. Nem egy absztrakt vállalkozás ez, mindennapokban gyakorlati javulást is hozhat. A határokon átnyúló módon lehet majd hozzáférni ezekhez a műsorokhoz. Szerintünk ezt minél hamarabb valóságá kell tenni, ezt majd figyelemmel követjük. Reméljük, hogy holnap pozitívan zárul ez ügyben a szavazás. King, so, jetzt ist der Berichterstatter zum Abschluss der Aussprache Most akkor pedig a vita lezárására Szóda úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr, a vita során nem mutatkoztak lényeges véleménykülönbségek a javaslatra vonatkozóan, tehát arra számíthatunk, hogy a digitális egységes piacra irányuló javaslatot el fogják fogadni amikor elindult ez a munka, akkor egy kicsit magasabbak voltak a várakozások a bizottság részéről különösen, mint a, amit a végeredmény indokol, de Robert Schumann már 1950 környékén megírta, hogy Európát sok apró lépésben lehet megvalósítani, nem egy hatalmas ugrással, és ez erre a javaslatra is érvényes. A jövő mondja meg, hogy meddig terjeszthető ki a, az alkalmazás hatája. Köszönöm szépen a bizottsággal, akivel a együttműködést, Nébler asszony segítségét, és bízom a holnapi sikerben. Köszönöm. Köszönöm szépen, Szoboda úr. A vitát ezzel lezártuk. Az utolsó napirendi pontunk ma Vautmans asszony jelentése az Európai Békekeret létrehozásáról szóló határozat. 5 percet kap az előadó Vautmans asszony. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, kedves kollégák, tisztelt biztos úr, jó estét kívánok! Holnap nagyon fontos ajánlásról fogunk szavazni, ez az Európai Békekeret létrehozásáról szól. Ez az európai költségvetésen kívül áll, 10,5 milliárd eurót jelent ez 2021-2027 között. Az Európai Békekeret egy új pénzügyi eszköz, amelyel az Európai Unió képes lesz arra, hogy katonai védelmi kérdésokat sokkal hatékonyabban tudjon finanszírozni. Hogyan? Úgy, hogy vannak már meglévő eszközök a külpolitikában, és ezeket összehangoljuk. Egy költségvetési eszköz lesz ebből. A közös katonai fellépés költségének csak egy kis részét tudja az EU finanszírozni, csak így kismetében tudtunk fellépni ilyen szempontból. Korlátozott volt a segítségnyújtásunk emiatt, például Afrika esetében is. Most azonban az új európai békekeret ezt megváltoztatja először is azon leszünk, hogy nagyobb legyen a szolidaritás a tagállamok között, jobban elosszuk a terheket. Az európai békekeret az Aténe mechanizmus fogja felváltani. 55 ezerben fogjuk ezt finanszírozni, a tagállamok talán így sokkal gyorsabban fognak majd részt venni a különböző műveletekben, hiszen így több közös költséget tudnak egymás között szétosztani. Ezen kívül ez sokat jelenthet a békét támogató fellépéseknél is. Itt nem csak Afrikában fogunk segíteni, hanem sokkal szélesebb területet tudunk lefedni, és a hamri pont is nagyon fontos. Hozzájárulhatunk ahhoz, hogy kiépítsük a katonai kapacitásait más országoknak. Például Szomáliában is vannak képzési misszióink, viszont itt nincsenek eszközök, nincsenek például golyóálló mellények, így nem sok értelme van az oktatásnak. Most azonban segíthetünk az ilyen golyóálló mellények beszerzésében is, és tényleg igazán jól képzett katonákat tudunk létrehozni. Ezen kívül van egy rugalmassági záradék is, hogy az Európa hogy más hasonló missziókat is tudjunk támogatni. Kedves kollégák, az Európai Béke Keret egy költségvetésen kívüli alap, amely számomra azt jelenti, hogy nagyon fontos az Európai Parlament szava ebben a kérdésben. És pontosan ezért kérdezem azt, hogy mindenképpen bennünket jól kell tájékoztatni, hogy mindent figyelembe vehessünk, nem szabad olyan tevékenységeket finanszírozni, amelyek ellentétesek az Európai Unióról szóló szerződés 21-es cikkével, vagy ellentétesek a nemzetközi joggal, vagy az emberi jogi szerződésekkel. Nagyon fontos az, hogy ez az eszköz egy kiegészítő jellegű eszköz más külpolitikai eszközök mellett. Tisztelt biztos úr, olyan gyakran panaszkodunk itt arról, hogy Európa nem képes cselekedni, vagy túl későn cselekszik, vagy nem elég eh, tetterős. A biztonsági környezetünk egyre sérülékenyebb, előre nem látható, összetettebb. Az Európai Uniónak szükséges eszközökkel kell rendelkezni ahhoz, hogy a békét támogassa, hogy a konfliktusokat megelőzze, és hogy természetesen azért is, hogy globális szereplői szerepét a biztonság területén is betölthesse. Az európai békekeret, kedves kollégák, a hiányzó láncem mindenhez. Tényleg azt kérem mindenkitől meggyőződéssel, hogy ezt az ajánlást holnap szavazzuk meg. A kollégáimnak, árnyékjelentésteveimnek szeretnék köszönetet mondani a kemény munkáért. Nem volt ez egy evidens kérdés, de az eredmény jó lett, és remélhetőleg holnap ezt meg is szavazzuk többséggel. Köszönöm szépen, Vautmans asszony. Most a nevében King úr következik. Chair, Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, valamennyien a főképviselő nevében engedjék meg, hogy üdvözöljem széleskörű támogatásukat az európai békekeret mögött, erre szükség van, és a tiszteltház ezt többször hangsúlyozta, hogy ezt a fontos területet rugalmasabban, hatékonyabban, szolidaritás alapján tudjuk megvalósítani. És az előadó asszonynak, Vautmans asszonynak, illetve a előadóknak is nagyon köszönjük valamennyünk nevében a konstruktív, pragmatikus munkamódszert. Ahogy emlékeztet erre a jelentés szövege, az unió törekvése, hogy a biztonság terén a világszínpadon jelentős szerepet vigyen a kollektív stratégiai érdekeink mentén. És mivel egyre szélesebb a fenyegetettségek köre, illetve egyre változatosabb módon nyilvánulnak meg ezek, olyan kihívások jelennek meg, amelyekre reagálnunk kell. A 2016-os globális stratégiánkban is tükröződik ez a békekeret. A tapasztalatunk alapján jött létre, ahogy az előadó asszonyt meg is fogalmazza. Az EU a terepen aktívan cselekszik, viszont jelentős korlátok között végezheti ezt a tevékenységet. Mondok néhány példát. Például Szomáliában nehezen tudtuk a katonák képzését biztosítani. A közép-afrikai köztársaságban a felszerelést nem tudjuk kellően biztosítani, ami a modern demokrácia kialakítását, illetve a polgárháború befejezését nehezíti, illetve a megfelelő katonai létszámot is nehezen tudjuk számos bevetési területen biztosítani. Az új keret, hogyha a tanács elfogadja, valóban jelentős változást hoz majd, mert az unió képességét kialakítja, hogy az a műveleti tevékenységeket a, a biztonsági politikán keretében kellően reagálva tudjuk majd finanszírozni. Három szálon futó intézkedésekre szeretném felhívni még a figyelmüket a békekeret eh, keretében. Egyrészt a közös költségeket a műveletek terén egy közös alapból tudjuk majd finanszírozni, hogy a művelet igényeket, illetve a bevetéseket hatékonyabbá, eredményesebbé tudjuk tenni. Másodszorban az Unió más nemzetközi szereplők által biztosított békemissziókat is eh, tudja majd támogatni. Valamint a fegyveres erőket a partnerországainkban a katonai, illetve felszerelésbeli erőforrásokkal tudjuk a tanács döntés alapján támogatni. Ennek a kereteit a tanács fogja majd kialakítani és meghatározni, de a partnerenk támogatása egyértelművé kell, hogy tegyük, szigorúan ellenőrzött körülmények között a demokratikus elvek, illetve az alapjogok tiszteletben tartása mellett történik majd. A fő képviselő mm, tevékenységet a 31 szik mentén a bizottság támogatja, és ez a szinergiákra is kitér az egyéb pénzeszközökkel való együttműködésre, illetve megfelelő gazdasági irányítás, pénzügyi irányítás mellett. A cél az, hogy a partnereinket világméretekben jobban, eredményesebben támogassuk, és a közjó céljainak, a békének, a, a biztonságnak meg tudjunk felelni. Köszönöm a vitát, és várom holnap a támogatásukat. Köszönöm. Köszönöm szépen, King biztos úr. Benny Fej úr következik. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen elnök úr! Az Európai Békekeret egy olyan pénzügyi eszköz, ami a tagállamok biztonságpolitika együttműködését próbálja erősíteni, miközben a meglévő mechanizmusokat racionálisabbá teszi. Természetesen a főképviselő javaslatához a parlament is hozzászólt, megpróbáltuk először is tisztázni a finanszírozás egyes részleteit, hiszen a nemzetközi jognak, illetve az alap jogi kartának teljes mértékben meg kell felelnie. Ehhez, ezért volt olyan fontos az, hogy minden dokumentumhoz hozzáférünk ezzel kapcsolatban. A harmadik országokra vonatkozik ez, de hát nagyon fontos az, hogy minden részletes listát kapjunk, listát kapjunk arról, hogy pontosan milyen beszerzéseket eszközölnek ebből, milyen védelmi szerződések születnek, hiszen ha ez, ezen információ ismeretének hiányában nem tudjuk eldönteni, hogy ezeket a jogokat teljes mértékben tiszteletben tartják-e. A nukleáris fegyverek leszerelési ehhez, ha ezáltal, ezzel a kerettel hozzá tudunk járulni, az mindenképpen óriási pozitívum. A nukleáris háború veszélye még nem szűnt meg, éppen ezért a multilateralizmus az egyetlen eszköz, amely működhet. Köszönjük szépen. Pimenta López eh, képviselőtársunk következik. E Köszönöm szépen. Ez ismételten a példája annak, hogy az Európai Unió hogyan bánik a politikájával, a béke érdekében mozgostanak. Igazából ezt nem katonai kapacitásokra alkalmazzák hamarik országokban. Ez azt az irányt nem tudjuk követjük, ez intervencionista, jellegű hozzáállás a béke érdekében fellépni, ez benne van a portugál alkotmányban, és ez azt jelenti, hogy eh, az Európai Unióban eh, ezt a NATO alapján végzik el. Köszönöm szépen Pimenta López úrnak. Elsőként Julie Ward következik. Köszönöm szépen elnök úr a lehetőséget. Emlékeztetném a kollégákat és a biztos urat is, hogy az Európai Unió elsősorban egy béke projektként indult. Ugyanakkor a brüsszeli békeigéretre is hadd emlékeztessem önöket. Béke és jólét témájában rendezték ezt, amelyet 2011. novemberében az Európai Parlamentben rendeztek meg. Ez a szándéknyilatkozat, amit akkor elfoglalt, elfogadtak, azt a célt szolgálta, hogy a békét eh, szolgáljuk, amely egy egyetemes gondolat, az emberi méltóság, az egyenlőség, a szolidaritás eh, egy erőkörbe, amely egyébként az Európai Unió alapjogi kartájának preambulumában is megtalálható, illetve a Lisszaboni szerződés 2009-ben ezt megerősítette. Az Európai Unió Nobel békedíjat kapott, ami jól mutatja, hogy mennyire fontosak ezek a fellépéseink. A Pledge to Peace nevű szendéknyilatkozattól azt reméltük, hogy olyan szerteágozó intézmények, intézkedésekbe kezdünk, amelyek a, előmozdítják a békét világszerte. Remélem, hogy a választások után az új Európai Parlament megújítja ezt a vállalást. Köszönöm. Köszönöm szépen, Vardász Flanagan úr.